Good afternoon. Good afternoon. I reopen the meeting. I hope. Jó napot kívánok, megnyitom az ülést. Remélem mindenki jól töltötte az ebédjét, finom is volt az ebéd, és mielőtt elkezdjük, van egy egészen speciális logisztikai szervezeti megjegyzésem. A programjaiban valószínűleg azt láthatták, hogy ezen a délutánon egyfajta kísérletet teszünk, annak érdekében, hogy interaktív legyen ez a megmozdulás parlamenti képviselőként. Tehát ne csak itt az elnökséggel beszéljenek, hanem egymással is beszédbe elegyedhessenek. Ez egyfajta kísérlet, ahogyan mondtam, és akár a jövőre nézve is precedens teremthet ennek a rendezvénynek a keretében. Tehát én azt szeretném kérni önöktől, hogy azok, akik hátul ülnek, azok jöjjenek előrébb. Jó, hozzák magukkal a dolgaikat, és jöjjenek, és üljenek közelebb. Jó, úgyhogy jobban lássuk egymást. Fáradjanak előre, kérem szépen. Hozzák a táskáikat, az anyagaikat, mert ez a vitát is mindenképpen szolgálni fogja azt követően, hogy a két szakember az expozíját elővezette. Hogyha a következő két-három percben kérek szépen akkor mindenkit, aki hátul ül, hogy fáradjon előre. I see some movements, that's good. Látok már némi mozgást, és ez nagyszerű. Finnország még mindig ott ül hátul. Hagy kérjem önöket is, hogy jöjjenek előrébb. Látom önöket, igen. If you could cooperate, please, then... Uh örülnék, hogyha tényleg együttműködőek lennének, mert hogyha elkezdjük a vitát, az nagyon fontos, hogy lássuk önöket, lesz egy ugye catch the eye rendszer, azaz el kell, hogy kapjam a tekintetüket, és önök is az enyémet, és ha messze ülnek, akkor erre nem lesz lehetőség.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 you like to move a little bit forward? Akik hátul maradtak, őket is megkérném, hogy jöjjenek előrébb, vagy akkor, hogyha kérik majd a szót, akarják, hogy elkapjam a tekintetüket, akkor majd integetnek, jó? Rendben. I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Jól van, rendben. Köszönöm szépen. Próbáljuk meg akkor így. Örömmel adhatom meg a szót Thomas Hendelnek. Kedves kollégák, nagyon nagy szeretettel köszönöm, köszöntöm Önöket itt a harmadik eh, etapban, amikor is a versenyképes unióban történő beruházásokról lesz szó, illetve a lehetőségekről és a kihívásokról. Tüzenberg úrral még nem ismerjük egymást, bár ő a társ elnök, és vele együtt vezetjük le ezt az ülést. Tomás Endel vagyok, én a foglalkoztatásügyi és Szociális Ügyi Bizottságnak vagyok az elnöke, a társelnök pedig a Holland Parlamentben a pénzügyi bizottságnak az elnöke. A mostani sessionre talán egy rövid megjegyzést engedjenek meg a technikát illetően. Nem lesz szükségük a kis kártyákkal jelezni, hogyha szót kérnek, hanem a CatchDI rendszerben itt a mellettem ülő kollégák fogják a titkárság részéről összeállítani a felszólalók listáját, tehát váltva a nemzeti parlamenti, illetve az Európa parlamenti képviselők fognak szót kapni. Így kapnak majd lehetőséget. 23 nyelven zajlik a tolmácsolás, azaz lehetőségük van minél többet elmondani, ebből mindent meg fogunk érteni, és akkor a lehető legtöbb dologról is tudunk vitázni. Nézzük akkor, hogy mik a konkrét ma délutáni kérdések. Ebben a szekcióban most a beruházási politikával foglalkozunk, tekintettel a munkahelyteremtésre, illetve a foglalkoztatottak jövőbeni ö, alkalmazását, felkészültségét tekintve is, annak érdekében ugye, hogy a beruházások révén a gazdasági ágazatok megfelelően fejlődhessenek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes szekció, amely zárja ezt a mai napot. Két előadónk lesz. Aki megtartja mindjárt előadását, szeretném Laura van Gészt asszony köszönteni, aki a gazdaság és politika elemzési hivatalnak a vezetője. 15 percben fogja a témáját elővezetni. Remélem, hogy nem korlátozom túlságosan az idejében, és eh, Mári Kivinjemi asszonyt is szeretném köszönteni, aki a Gazdasági és Együttműködési és Fejlesztési Szervezet főtitkár helyettese. Az én papírom alapján 10 percet adhatok neki, de hogy egy picit hosszabban beszél, az sem olyan nagy gond, nem fogunk dogmatikusan közbeszólni. Ennyi tehát a kezdésről. Úgy döntöttünk, hogy különböző vita etapokra bontjuk ezt a délutánt, és természetesen Düzenberg társ elnök úr is átveheti utána az irányítást. Kezdhetjük tényleg akár a két előadással, és ezt követően akkor megkezdjük a vitát. Fangész asszony fogja kezdeni. I'm very honored to be here in this Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen óriási előadóteremben adhatok elő. Van Heist a nevem, és a gazdaságpolitikai jellemzéssel foglalkozó kutató intézetnél dolgozom. Bizonyíték alapú szakpolitika a feladatunk Hollandiában és némileg külföldön hogyha megnézzük a gazdasági, közgazdasági kutatásokat, illetve a szakpolitikai döntéshozatalt a Google Translate-ben, akkor tulajdonképpen olyasmiket találunk, hogy mi az akadémiai függetlenség keretei között végezzük a munkánkat, és a versenyképességi bordok, illetve a pénzintézetek hátterét elemezzük. Analitikusként azzal foglalkozunk, hogy megállapítjuk, hogy a kormány a szabályoknak megfelelően járta el, illetve van-e valami hiányosság. Ennyit magamról, és most pedig a beruházásokról, illetve az állami beruházások növekedés támogató szerepéről szeretnék szólni a recesszió utáni időszakban. Mitől lett ez probléma? Azt gondolom, hogy az ábra mindent eh, elmond erről a kérdésről. Csiga lassúságú a növekedés, a kilábalás, tehát olyan lassan cammogunk, mint a csiga. EU szinten 2% a növekedési prognózis jövő évre, illetve az euróövezetben 1,7-1,9%, még mindig magas a munkanélküliség. A nagy recesszió, a pénzügyi válság, az euróövezeti válság még mindig hosszú árnyékot vet, amely a magánszektorra vetül többek között, illetve az válságból sem sikerült még kilábalnunk. A bankszanálás szintén lassú rendezést mutat, hitelkereteket kellett bővíteni, forrásokat teremteni, és tulajdonképpen mindennek a bizonytalanság lett az eredménye, és nem nagyon látjuk, hogy merre felé tartunk. Ez az új világrend, hozzá kell szoknunk, vagy pedig jönnek-e még szebb napok, és a szakpolitika mit tehet ennek érdekében. Nem arról van szó, hogy ölbetett kézzel ültek a szakpolitikai döntéshozók, aktívan felléptek a monetáris politika terén, természetesen a szakpolitika hatékonyságát lehet vitatni, és vitatják is, illetve a fiskális politika terén még sok feladat áll előttünk. Az állami beruházások, alacsony kamatok, a dupla negatív hatások rövid távon megjelentek, illetve a GDP arányos mutatók kedvezőtlen alakulása fenyeget. Nézzük meg a hatásokat. Hogy állunk a beruházásokkal? 1995-től látható itt a beruházási szint, és az kitűnik, hogy átlagban 22,4%-os a GDP arány a válság előtt, 2008 után pedig az látható, hogy a beruházások meredeken lecsökkentek, zuhantak. A 15 euróban lévő ország, a sárga, illetve a rózsaszín, az USA, az OECD, a zöld vonal, és a nagy recesszió után mindenhol visszaesett, de helyenként fellendült azóta már némileg a beruházás, az USA-ban, illetve Japánban, ez két kivételes terület. Nézzük meg milyen beruházási területekről beszélhetünk. Vállalkozási típusú befektetés a sárga, aztán ingatlan, a zöld, állami beruházás rózsaszín. Azt tűnik föl épp az ábrán, hogy a legnagyobb része az üzleti vállalkozás típusú befektetés. Aztán jön az ingatlan, és végül az állami beruházásoknak a szintje. És változik a dinamika is időben az ingatlan beruházások 2006 környékén kezdtek csökkenni a recesszió előtt, ezt követte a vállalkozásokba fektetett pénzcsökkenés, és az állami beruházások lassabban fújtak ki. Még egy kicsit a beruházások csökkenésére re összpontosítva, azt látjuk, a vállalkozás a, a sárga, a zöld az ingatlan, illetve az állami, a rózsaszint 2,4 GDP százalékos arányról ö, csökkentek ezek a szintek, illetve 40 százalék az ingatlan és a vállalkozás aránya, és 20 százalék volt az állami beruházásoknak a szintje, amelyek később kezdtek csak csökkenni Itt a hagyományos beruházás típusokat ábrázoltuk az előbb, de a K plusz F befektetések, mint új típus is megjelentek. Itt ábrázoltam ezeknek az alakulását. A narancsárga a 2007-es szint, a zöld oszlop pedig a 2012-es viszonyítási szint. A K plusz F befektetések nagyjából megúzták a válságot, mert a zöld oszlop szintek magasabbak a narancssárgánál, és ez a 15 eurót használó országot mutatja. Az a kérdés, mi lett a magán beruházásokkal, illetve merre alakulnak. Kivonult a pénz egy része, de máshol kisebb helyreállás tapasztalható. Hát többé vagy kevésbé áll le helyre az a válság előtti szint. Néhány gondolat ezzel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy a beruházási szint elérheti az optimumot. Talán nem lesz teljes kiegyensúlyozás ezen a területen, de helyreállhat a válság előtti szint. És hogyha ingatlan buborék volt a válság előtt, akkor nem is akarunk arra magas szintre újból visszatérni. Aztán a tőkeintenzitás, a tőkeigénye a gazdaságnak csökken, az ipar egyre kevesebb tőkeberuházást igényel. Ez igaz a vállalkozásokra is. Az informatika, IKT terület szintén kevésbé beruházás igényes, úgyhogy tulajdonképpen kevesebb tőkére van szükség az előző szintekhez képest, és GDP-t is veszítettünk, ami a beruházások alacsonyabb szintjében is megjelenik hogyha a magánberuházások nem álltak teljesen helyre, vagy lassan állnak helyre, akkor miért nem pótoljuk ezt ki állami beruházásokkal? Hiszen elhangzik azért, hogy alacsonyak a kamatok, miért ne? Tehát nálunk a CBB-nél egy kicsit kerekebb képet látunk, én úgy gondolom. Az LKB alapkamat gyakorlatilag 0% ez a kockázatmentes beruházási szint. Ennek ellenére nincs teljesen kockázatmentes beruházás, meg az állami sem az, úgyhogy a kockázati felárat is tekintetbe kell venni. Hogyha megnézzük a költség-haszon elemzést, akkor azt mutatja, hogy 5,5-ről 4,5-re csökkent ez az arány, de nem nulla, mint ahogy egyesek feltételezik. De ez még mindig jobb kamatszint, mint ami korábban volt. Aztán az állami beruházások mellett szóló másik érv az lehet, hogy a kiadásainkat jól hasznosítva, akkor ez magánberuházásokat, vagy adókedvezmények formájában ez visszacsorog a másik oldalon. És így a két oldal akár egymást erősítheti. És a kiadások rövid távú hatása mellett a hosszú távú GDP hatást is tekintetbe kell venni. Közgazdászként úgy szoktam, úgy szoktunk fogalmazni, hogy egyfelől, másfelől, tehát látni kell a mérleg két nyelvét. És mindig is mérlegelni kell a kétféle hatást. Tehát a mérleg egyik nyelve az, hogy a beruházás a növekedést hozhat, hogyha utakat építünk, hidakat építünk, de az oktatásba befektetett pénz az hosszú távon ugye szintén hasznos. Az is megtérülést hoz, még hogyha nem is műszaki értelemben, lehet statisztikákat gyűjteni, illetve megfelelően csoportosítani, de hogyha azt nézzük, hogy hol van jó helye a pénzünknek, akkor az oktatás egy jó befektetési hely. Mert nem is rossz megtérülést tudunk realizálni hosszú távon. Ez 8-10%-kal magasabb béreket eredményezhet a növekedés miatt, nem elhanyagolandó. Egy másik érv az egyenfazon. Minden országnak növelnie kellene az állami beruházások szintjét. Minden ország megengedheti magának? Vannak mindenhol források? Egyes országokban kisebb, máshol nagyobb a mozgástér a fiskális egyensúly miatt. Nem minden ország tudja megfelelően kezelni az állam és a magánberuházások egyensúlyát, illetve a stabilitás és a növekedési paktum bizonyos korlátokat kényszerít egyes országokra. Mutatok Hollandiáról mindjárt néhány ábrát nézzék el nekem, hogy a hazámmal foglalkozom első helyen. Nézzük meg az infrastruktúrát GDP arányosan. Hollandia azért nem strapálja túl magát más országokhoz képest, a beruházásokat lehetne még növelni és fokozni. De ezen a következő ábrán talán ezt átgondolhatják. Minél sötétebb a térkép, annál sűrűbb az úthálózat, úgyhogy a közúti vagy közlekedési infrastruktúrába nem olyan sok pénzt fektettünk, azért mert már is nagyon sok a közút nálunk. És nem csak az út sok, hanem ha megnézzük a világgazdasági fórum eh, megállapításait, jobbra láthatok, akkor az EU-n eh, e belül Hollandia arányában első helyen áll a kiadásokkal. Bár mondhatják, hogy még mindig lehetne fokozni a beruházásokat, de az eredményeket megnézve mert nem ilyen egyértelmű a következtetés. Ugyanez vonatkozik a közkiadásokra. Hollandia, mint minden ország, természetesen a közoktatásra költ, illetve a magánoktatásra is itt tanulónként láthatók a mutatók, és a kék oszlop Hollandia, nem állunk túl magasan, ugyanakkor az eredmények fényében már sokkal jobban festünk. Hogyha a PISA felmérést nézzük, akkor ott a jobb szélen vagyunk, az él bolyban. Tehát lehet, hogy nincsenek források, illetve nem olyan hatékony a felhasználás, de ha már rendelkezésünkre áll a pénz, akkor mennyire könnyű hatékonyan elkölteni. Ahogyan tudjuk, az állami beruházások hosszú átfutási idővel működnek. Nálunk lehet, hogy kivételesen hosszú a 7 éves megtérülés, de semmiképp sincs úgy, hogy ma elkezdjük építeni az utat, holnapra elkészül. hát meg kell fontolni az állami beruházások indítását, mert különböző akadályok jelennek meg. EU szinten elkészült egy terv, a Juncker terv, amelynek az a célja, hogy orvosolja ezt a problémát. A fiskális mozgástér egyes tagállamokban több, máshol kevesebb, van, ahol nagyobb az állami beruházásigény, illetve a finanszírozási nehézségek eltérőek. EU szintű a Juncker terv, úgyhogy külső hatásokkal is számolni kell. De a Juncker terv az nem egy könnyen levez, levezényelhető terv egyébként. Tehát nem arról van szó, hogy e, benyúljuk a pénzt, és nosza csináljuk a beruházást. Az utolsó ábrám rövid időre tekintettel arról szól, hogy nagyon fontos a magánberuházások kiegészítő jellege, hiszen az állami beruházáshoz nagyon szép és hasznos, de ugye az innovációba, oktatásba szükséges és lehetséges is befektetni, struktúrális reformokat lehet életbe léptetni. És itt nagyon komoly növekmények jelennek meg. A valuta alap számításokat végzett arról, hogy potenciálisan mekkora hatása lehet a GDP-re annak, hogyha csökkentjük a szabályozói terheket és hogyha a munkaerőpiaci reformot hangsúlyozzuk, vesszük előre, akkor az milyen pozitívumokat hozhat. Hogyha a szabályozói kereteket nézzük, akkor a GDP növekedés lehetőség 5-6%-os munkaerőpiaci reform, ez nagyjából 3%, nem elhanyagolható. Azzal zárnám az előadásomat, hogy lassú a növekedés, még ennél is fontosabb, hogy folyamatosan magas a munkanélküliség nagyon lassan csökken, az állami beruházások szerepet játszhatnak e téren. Gondoljunk az oktatási lehetőségekre, és ne hanyagoljuk el a struktúrás reformokat. Köszönöm szépen a figyelmet. So the next speaker, thank you. Thank you. Köszönjük szépen Fámkészt asszonynak. Kivinyámi asszony lesz a következő előadónk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és szeretnék köszönetet mondani Hollandiának és az Európai Parlamentnek is, hogy megrendezte ezt az eseményt. A téma nagyon jó választás, és hát Hollandia is nagyon sokat dolgozott már ezen. Emlékszem, amikor a főtitkárunknál látogatást tett az önök főtitkára, három prioritásról beszélsz, amikor az MCM-nek a vezetéséről van szó, itt az innováció, a beruházásról van szó elsősorban. Úgyhogy én úgy fogom fel, hogy a, ez a munka, ami már elkezdődött, ez gyakorlatilag folytatódik most. Szeretném azzal kezdeni, amit itt látni fognak az első dián, igazából nem lesz önök számára újdonság. Fanhészt asszony is utalt már erre, és egy nagyon jó képet vázolt fel, úgyhogy nagyon sokat ehhez nem is tudok hozzá tenni. Amikor a növekedési adatokról van szó, akkor egy következő középtávú kitekintést fogunk készíteni. Holnap fognak ezek napvilágot látni, egyébként újdonság sok minden nincs benne. Sajnos nem értük még el azt a növekedési rátát, amire a világnak szükség lenne. Tehát ez nyilván csalódást okozott a múlt évben, és sajnos ez az év sem lesz sokkal jobb, bár egy picivel talán biztatóbb lesz. Ha megnézzük a beruházási szinteket, és itt a baloldali ábrára utalnék, az OECD-n belül épp hogy visszatért a beruházás arra a szintre, ahol a válságot megelőzően volt. Az EU-s zónára 10%-kal elmarad a 2008-as adattól, és nagyon sok tagállamban itt még nagyobb a negatív eltérés a válsághoz, válság kezdetéhez képest. Tehát itt nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy akár csak a foglalkoztatást növeljük. Következő kérdés, hogy mit gondol mindenről az üzleti szektor? Nagyon vonakodik az üzleti ágazat a beruházásoktól, de nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem is képesek a beruházásokra. És ezt a diát gyakorlatilag a 2015-ös beruházási klímát, környezetet felmérő felmérésből állítottuk össze, megnéztük a hazai és a globális beruházási igényt, mekkorák a politikai bizonytalanságok, illetve a szabályozási korlátok, amelyek gyakorlatilag kritériumként befolyásolhatják a beruházási kedvet. De a, faj, a pénzügyi nyomás és korlátozások is egy nagyon fontos aspektusként említendőek. Melyek azok az országok, amelyeket a legjobban érintve voltak a válságtól, és melyek azok, amelyeknél legmagasabb az elmaradás. Nyilván az állami szektor és az infrastruktúrális beruházásokat is érintették az állami intézkedések, amelyek reagálni kívántak a válságra, és ezek ugye általában korlátozó jellegűek, megszorító hatásúak voltak. Mit lehet tenni? A következő dián mindjárt látni fogják, hogy milyen intézkedésekre keríthetnénk sor, például egy rövidtávú növekedésre tekintettel, például a fiskális oldalon az igényeket jobban lehetne csatornázni, illetve agregálni. Ez a becslésünk, amit itt látnak ezen a dián, azaz, hogyha az OECD tagországok olyan intézkedéseket foganatot is itt tanának, akár csak fél, a GDP-jük fél százalékát mozgosítva, mindez tehát a GDP növekedésre milyen hatása lenne, és az állami adósságra milyen hatással lenne. Tehát egy közös fellépésre lenne szükség annak, ide, annak érdekében, hogy a GDP növekedjen, miközben csökkenthetné az államadóságot is és a hatás mindenképpen pozitív lenne utóbbira. Az eurozónán belül a többi OECD ország nélkül alkalmazva ezt a ö, ö, politikát még mindig pozitív eredményre jutnánk. Tehát az eurózóna önmagában is pozitív hatást tudna generálni. A strukturális politikai reformokat mindenképpen meg kell említenem, és nyilván az intézkedéseknek a minőségét is ellenőrizni kell. A strukturális reformokra tehát szükség van, ezen a dián pedig azt láthatják, hogy ezeknek a reformoknak a sebessége sajnos csökken az eurozónán belül, miközben arra lenne szükség, hogy jól célzott reformok kerüljenek végrehajtásra, amelyek a termelékenységet, a munkahelyteremtést és a hosszú távú növekedést irányoznák elő, de megfelelő környezetet kell teremteni annak érdekében, hogy a cégek merjenek beruházni és kilépni a piacokra, akár az egyes tagállamokon belül, illetve hát a, a határon átnyúlóan is sokkal nagyobb hatékonyságra van szükség a munkaerőpiacon, illetve a termékek piacán is. Az innovációt is itt kell megemlítenem, hiszen innovációs stratégia, képzések eh, nélkül igazából nem tud elindulni a növekedés. Hogyha megvan az a környezet, amely növeli a beruházási kedvet, erre vonatkozóan az OECD-nek van egy politikai eh, keretrendszere, amelyben tulajdonképpen átfogó, szisztematikus ütemtervet fektethetne le. És ezt meg is teszi. Ennek a keretnek a lényege az lenne, hogy sokkal világosabb, transzparensebb és előre megjósolhatóbb, tehát kiszámíthatóbb gazdasági környezetet teremtenének a beruházások számára, és ezen eszköz segítségével az országoknak lehetősége, lehetősége lenne, hogy a beruházásaikat elindíthassák, és tulajdonképpen motiválhassák az országban tevékenykedő szereplőket az innovációra és a beruházásokra. Hogyha a szabályozásról van szó, ez a dia is azt mutatja be, hogyha megnézik az egyes országokat, hogy mekkorák a különbségek, például a korlátozó szabályozások tekintetében. Vannak olyan ágazatok, ahol itt is itt a hálózatra épülő ágazatokra gondolok, mint a közlekedés például, illetve hát a telekommunikációs szektor. Itt a határon átnyúló beruházásokra lenne legnagyobb szükség, bár pontosan az ilyen beruházások tekintetében sokkal nagyobb a korlátozó hatások. És hogyha a szabályozás is korlátozó, az is visszaveti a beruházásokat, sőt, az veszi vissza leginkább. Viszont itt is nagyon nagyok az eltérések az egyes országok között, és az OECD tanulmány azt mutatja, hogy a nagy heterogenitás a szabályozásokon belül a kereskedelemre, az infrastruktúrára mindenképpen negatívan hat, és itt óriási előrelépést jelenthetne, hogyha mindenki prioritásnak tekintené a szabályozási homogenitást és a harmonizációt. Említettem már, hogy amennyiben 20%-kal csökkenne a szabályozási heterogenitás, akkor a közvetlen külföldi beruházás az EU-n belül határon átnyúlóan akár 23-25 kal is növelhetné azt. A strukturális reformok tehát mindenképpen multiplikáló hatást jelentenek és testesítenek meg. Ezen a dián az OECD ajánlásokat foglaltam össze, az EU számára. Egyébként három tanulmányt végeztettünk, egy, euró, egy gazdasági áttekintést végeztünk, ezt egyébként minden második évben megcsináljuk, májusban vagy júniusban. És amikor ez napvilágot lát újra, akkor önök is olvashatják, hogy melyek a legutóbbi megállapításaink, és mit kellene tenni. Hogyha Európa számára egy beruházási tervet akarunk körvonalazni, akkor azt láthatjuk, és azt tudom mondani, hogy a teljes Európai Unió területére óriási hozadékkal bírnak a beruházások. Mi kell ehhez? el kell fogadni, hogy nagyobbak a kockázatok. Ez egy nagyon fontos előfeltétel ahhoz, hogy a 315 milliárdos új beruházási volument három év alatt el kívánjuk élni, érni. Az Európai Beruházási Bank az, amelyik egyébként a legnagyobb beruházó, és ahhoz, hogy a célkitűzései megvalósulhassanak, nyilván ezeknek az előfeltéleknek teljesülniük kell. Az EU-n belül mik azok a területek és kérdések, amikre koncentrálni kell, mire kell az EU-nak fókuszálnia. Nos, az OECD a beruházási ütemterv kidolgozásánál is kiveszi a részét a g 20 vonatkozásában, és országspecifikus beruházási stratégiákat is körülhatárol. Nyilván itt a hosszú távú finanszírozás lenne a legfontosabb az intézményi beruházók részéről, és az egyik nagyon fontos téma például a klímaváltozás, az infrastruktúrális elégtelenségek, hiszen ez a két terület az, ahol, hogyha ellenőrizzük az eddigi intézkedéseket, és van még potolni való, akkor motiválni kell a tagállamokat arra, ezt tesszük mi az ajánlásainkkal és a tanácsadásunkkal, hogy növeljék a beruházások volumenét az infrastruktúrába. Az üzenetem összefoglalása látható ezen a dián. Fiskális eszközökre van szükség rövidtávú agregált igényeknek az összehordására és hosszú távú finanszírozásra, hiszen ez a finanszírozás az egyik kulcs elem tekintettel a, az európai tagországokra is, hiszen a közép, kis és közepes vállalkozásoknak a támogatásában Európa egy kicsit lemaradt. Nagyok a kihívások persze Európa előtt, hiszen nagyon sok a politikai bizonytalanság, ezeket is kezelni kell EU-s szinten, de nyilván nemzetközi szinten is. Hölgyeim és uraim, ez volt tulajdonképpen a házi feladatuk az OECD szemüvegén keresztül prezentálva, és köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. We have had now had uh, uh, two. Köszönöm szépen. Most akkor meghallgattuk a két előadást a két nézőpontból, és lehetősége van a küldötteknek a kérdezésre, megjegyzések felvetésére. Problémát elemeztek a két előadásban, illetve azt, hogy most hol tartunk egy kicsit lassacska növekedést mutattak, ha visszautalhatok az egyik diára, és több ajánlást is megfogalmaztak. Megfogalmaztak az előadásokban az állami befektetésekről is hallottunk, az európai beruházási tervről, a strukturális reformokról, illetve arról, hogy a reformok lendülete kicsit lelassult, tehát fel kellene gyorsítani ezeket a strukturális reformokat, aztán a felügyeleti harmonizációról, az egységes piac megerősítéséről mind-mind hallottunk. Nem fogom felsorolni az összes ajánlást, csak így röviden egy kis emlékeztetőt, egy kis áttekintést akartam nyújtani. Tehát önöké a szó, és örülnénk annak, hogyha egymással is párbeszédbe tudnának e- elegyedni, ki kíván szólni. Hát akkor a számot fogom mondani, mindenki láthatja az ülésén a számot, jó? Akkor a 66-os számú kolléga kap szót, Kérem, kapcsolja be a mikrofon gombját. Köszönöm szépen. Gratulálok a kiváló előadásokhoz. Mind a kettő nagyon alaposan előkészített prezentáció volt. Egy kiegészítést hadd tegyek. Uh, a befektetésekről, illetve a magánszféra által eszközött befektetésekről. Ha valaki meghozza a befektetési döntést, az általában a finanszírozás költségét fogja megnézni. A válság eredményeképpen az a helyzet állt elő, hogy Európa nagyon sok régiójában a finanszírozás költsége magasabb volt, mint a megtérülés. Tehát mondjuk egy magáncég olyan döntése, hogy befektessen, megkérdőjeleződik, hogyha így megfordulnak a viszonyok. Most már a szerencsére új, újra ösztönzés, ösztönző helyzet alakult ki, mert megfordult a, az előző kapcsolat, amit említettem, és így már érdemes befektetni. A második dolog, nem homogén a finanszírozás költsége az Európai Unión belül. Tehát annak függvényében, hogy milyen a hitelkockázat, változik a finanszírozás, de ez nem mindig működik így tökéletesen az Európai Unióban. A finanszírozás költsége nem egyezik meg, a bankkockázat más, és esetleg így magasabb lehet a dél-európai térségben működő vállalatok számára magasabb költségű a finanszírozás. Tehát akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az adó adós kockázatát csökkentve, csökkenteni a finanszírozás költségét. Köszönöm, kívánne valaki reagálni? A 61-es helyen ülő, no, 62-es helyen ülő kollégát látom. Reagál most a finanszírozás költségére? Nem? Egy másik felvetés? Van-e valaki, aki még ehhez csatlakozna, a finanszírozás költségéhez? És arra, hogy a az államadóság kockázatot, az adóság kockázatot hogyan lehet a vállalati hitelfelvételhez kapcsolni. Azt hiszem, akkor a 62-es szám mögött ülő kolléga kaphat szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném először is megköszönni a két hölgynek a két kiváló előadást. Nagyon hasznos felvetéseket tettek. A világ gazdasági és pénzügyi válságának eredményeképpen az Európai Uniós tagállamok olyan problémával találták szembe magukat, hogy a befektetési szint nagyon alacsony. 2007-ben volt ez a rekord, de előtte rengeteget esett a befektetések aránya, és voltak olyan országok, ahol 40-50 százalékra is tehető ez a 21-hez képest, ami az átlag. Ez ugye oda vezetett, hogy lelassult a gazdaság, ami aztán kihatott a fejlődésre és a versenyképességre is. És persze tőkehiány van, tehát Európa nem tud tovább növekedni, és nem tud munkahelyeket teremteni. Tegnap Juncker úr az előadásában említett valamit. Azt mondta, hogy Két tengely, vagy két pillér létezik, amelyeknek segítségével megpróbálhatjuk megoldani Görögország problémáját. A reformok és a befektetés. Az Európai Parlament elnöke is, Schulz úr, és arról beszélt, hogy drámai válságot tapasztalhatunk Görögországban azért, mert rengeteg menekült van jelen. Azt is tudjuk, hogy a bizottság több intézkedést fogadott el annak érdekében, hogy az EU költségvetésből támogassa, finanszírozza a befektetéseket. Az összes elemet tehát figyelembe kell vennünk, ha szeretnénk közelebb kerülni a probléma megoldásához. Az európai beruházási terv azt célozza, hogy a befektetések előtt álló akadályokat próbáljuk lebontani és ez gyakorlatilag a lényeg. A Juncker tervnek is ez a lényege, hogy az oktatásba fektessünk be, a kutatásba, az innovációba, a megújuló energiákba és infrastruktúrába. Tehát a problémát mindig átfogóan kell kezelni. Sajnos Görögországban a befektetések aránya elhanyagolható. Ezért tehát az egységes piac előnyeit kellene jobban kihasználnunk. Csökkenteni a bürokráciát például, és mindig nagyon határozottan fellépni, átláthatóan cselekedni, amikor a befektetések előli akadályokat próbáljuk, előtti akadályokat próbáljuk eltávolítani. A magánszférát is ösztönözzük annak érdekében a befektetése, hogy az európaiak ismét élvezhessék a jólétet és a robusztus befektetési szintet. Így lehetünk sikeresek a nemzetközi porondon is és hozzá tudunk járulhatni a világkereskedelemhez, illetve a befektetésekhez globális szinten. Ha a versenyképességünket kívánjuk növelni, akkor olyan országokkal kép összevetve, ahol alacsonyak a gyártási költségek, a mi lehetőségünk a stabilitás és prosperitás megteremtése az EU-n belül, különösképpen olyan tagállamokban, ahol eddig példátlan válságot tapasztaltunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon világos volt az állásfoglalása, hogy az FC az egy kulcsfontosságú eleme tulajdonképpen a megoldásnak, a tervnek. Nagyon pozitívan nyilatkozott erről, de érdekelne többek véleménye is, az úriember, ha jól látom, akkor a 154-es helyen ül. Kérem, hogy mutatkozzanak be. Jó napot kívánok! A német Bundestagból érkeztem. Teljes mértékben egyetértek a görög kollégámmal, mert valóban sokkal több magánberuházásra van szükség. A Juncker terv és az Európai Unió összes intézkedése nagyon fontos, azonban ezek nem helyettesíthetik a magánbefektetéseket. Ezek pedig csak akkor fognak működni, ha van bizalom. Ha van bizalom és van stabilitás. Hogyha azt tudom, hogy megbízhatóan működik mögöttem a kormány, hogyha olyan a közigazgatásom, amelyik megbízhatóan működik, ha olyanok a munkavállalók, akik nem mennek minden harmadik héten sztrájkolni, és hogyha van bizalmam a gazdasági és jogi rendszerrel szemben. Úgyhogy a legfontosabb véleményem szerint az az, hogy megteremtsük a bizalmat Európában. Ez pedig csak akkor fog működni, hogyha közösen megoldjuk a válságot. A görög kollégánk is éppen elmondta, hogy óriási válsággal állunk szemben, ami nem csak Németországot, de Svédországot és Németországot is ugyanúgy sújtja, ez pedig a menekült válság. Hogyha tényleg magánbefektetéseket akarunk kieszközölni, azaz, meg kell fordítanom, tehát a bizalmon keresztül akarunk újra beruházásokat eszközölni, akkor először meg kell oldanunk a válságot. Sem Görögországban, sem a Balkánon nem fognak elindulni a beruházások, ha nem tudjuk a migrációs válságot kezelni és megoldani. Tehát közösen kell ennek eh, neki ugranunk, Úgyhogy én támogatom, hogy itt a Brüsszelben tető alá hozott megállapodást tartsuk fenn, és ezért a holnapi és a holnap utáni csúcs találkozót arra használjuk föl, hogy a most előttünk tornyosuló problémákat közösen oldjuk meg. Köszönöm. Eh, thank you. So your reaction is... Köszönöm szépen. Nem csak arról beszél, hogy az FC helyettesíti a befektetéseket, ugye a confidence, mondhatnám ezt angolul, amit nagyon sokszor hallottam már, tehát bízunk abban, hogy együtt meg tudjuk oldani a dolgokat. Van-e valaki, aki erre kívánna reagálni? Az FC-re és erre a témára. A 9-es, ha jól látom, kérem mutatkozzon be. Köszönöm szépen. A holland szenátusból érkeztem megbeszéltük azt, hogy szükség van a magánszféra befektetésére, és most reagálok itt német kollégám véleményére, és arról is beszéltünk, hogy ehhez bizalomra van szükség. De én azt gondolom, hogy valamennyi nagy vállalat, amelynek rengeteg pénze van, befektetni való pénze van, forrása van, bízzon abban, hogy lesz kereslet is majd a termékeikre és szolgáltatásaikra. A nagy kérdés az az, hogy hogyan tudnának befektetni, illetve hogy nekünk milyen befektetésekre van szükségünk az inkluzív növekedés megteremtéséhez, úgy, hogy a jövőbeni kereslet is stabil legyen, és olyan módon jelenjen meg, hogy utána a befektetők, utána a termékeikhez fogyasztókat is találjanak. Köszönöm, láttam még valakit, aki reagálni kívánna, a 31-es helyen ülő kolléga, kérem mutatkozom be ismét. Lauri vagyok, az ész Lauri asszony vagyok az év parlamentből. Hallottam a kollégákat a magán szféra befektetéseiről, ezek teremtik a növekedést. Ha bárki egy üzletemberrel beszél, akkor mindig a bizalomhiányt említik, Az, hogy nem tudják, hogy mi fog történni. Igen, ez nyilván az üzleti környezethez kapcsolódik, a gazdasági környezethez, amelyben élünk, de az elmúlt évben egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy jobban aggasztja őket a politikai helyzet és én most nem csak a migránsválságról beszélek, hanem arról, hogy Oroszország milyen lépéseket tesz, és így tovább. Tehát szerintem ezekkel az ügyekkel is kezdenünk el valamit, hogy a külső kockázatokat, illetve hogy ezeket a kockázatokat csökkentsük. Én azt is gondolom, hogy könnyebb hitelt felvenni, vagy magánszféra forrásához jutni a nagyobb cégeknek, a kisebb vállalatoknak nehéz igazán a helyzete, és Észtországban a kisvállalatok még európai szemmel nézve is nagyon kicsik. Ha 20 főt foglalkoztat egy kisvállalat, az már egészen szinte nagynak számít. Tehát ők nagyon nehezen jutnak finanszírozáshoz, még akkor is, hogy alacsonyak a kamatlábak. És miért van ez így? Azért, mert a bankok, ugye a nemzetközi bankok még mindig azzal foglalkoznak, hogy micsoda problémák vannak itt és ott, olyan problémák, amelyek Észtországot esetleg nem érintik, de ők egész Európát vizsgálják. Tehát ezt a fajta helyzetet is kezelnünk kell, és ezekkel a kockázatokkal is kezdenünk kell valamit. Nagyon jók voltak az előadások, és én is közgazdász vagyok, szívesen vitatnám meg a részleteket, persze erre nincs most idő. Mégis azt gondolom, hogy az általán felsorolt problémákat meg kellene nézni, hogyan tudnánk ezeket a kockázatokat csökkenteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon világos felvetés tehát a probléma megoldásról, nem csak geopolitikus szempontból, hanem gazdasági problémák megoldásáról is beszélt, és a finanszírozásról is. Azt hiszem, Fáhrejszt asszony is beszélt erről, a kis és középvállalkozások finanszírozásáról. Van-e valaki, a teremben, aki ehhez szólna hozzá. Aki ehhez fűzne hozzá valamit. Parancsoljon, Uram! Köszönöm szépen, elnök úr! Roman Gecsev vagyok, és a bulgár parlamentből, a bulgár parlamentből érkeztem. Két dolgot jegyeznék meg. Az első, a magán, illetve az állami befektetések gyakorlatilag két különböző történet a magán és a közszféra partnerségét megvizsgálva megint más a kép. Tehát, hogyha megpróbáljuk az állami befektetéseket számítani, akkor egy egységet gyakorlatilag kétszer vagy háromszor kell számolnunk, mire odaig jutunk, hogy a magánszféra tőkéjét magához tudja vonzani. Tehát itt hatalmas befektetésekről van szó az ipar és egyebek, amelyet a költségvetés stimulál, vagy a Juncker terv, és így tovább. Ezek pozitívan kapcsolódnak majd Európa gazdasági növekedéséhez. De különösen figyelmet, különös figyelmet kell fordítanunk a, a közféret ösztönző bankokról. Mindenki a kis és középvállalatokról beszél, és hogy nagyon nehéz a hitelfelvétel, és ezért az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a nemzeti kormányok arra kellene, hogy odafigyeljenek, hogy legyenek ilyen speciális bankok, amelyek a kis és középvállalkozásoknak nyújtanak hitelt. Tehát a KKV-kat támogató bankokra figyeljünk oda, ugye? mi a kulszó. Ezek szakosodott bankok, állami bankok, de szakosodott bankok, amelyek a magánpiacról szerzik a forrásaikat, de speciális feltételek mellett nyújtanak hitelt a közép- és kisvállalatoknak, mondja a hozzászóló. Köszönöm szépen, nagyon jó javaslat. Itt is láttam elő valakit, aki azt hiszem a 36-os volt. Kérem, mutatkozzon be, köszönöm. Igen, köszönöm, elnök úr. Francesco Cariello vagyok, az olasz parlamentből. Azt hiszem, Olaszul beszélek, ha nem baj. Azt hiszem, hogy az olasz vállalatok a befektetéshez kevesebb bürokráciát igényelnek, mert nagyon nagy a bürokrácia, a kamatok nem reálisak, nincsenek valós kapcsolatban az inflációval azon a területen, ahol működnek, és nagyobb biztonságra is szükség van. Ennyit a magám befektetésekről. Véleményünk szerint egyébként a Juncker terv amely ugye a legnagyobb ilyen befektetési terv az Európai Unióban nem teszi lehetővé ezeket a felté- ezeknek a feltételeknek a megvalósulását, amelyeket említettem, mert ő a magán szféra befektetéseit vonzza ez a terv, vagy ösztönzi, de el kellene kerülni, hogy a piacon domináns pozíciók jöjjenek létre, mert így a versenytársuk alá hogyha magán befektetésekre helyezzük a hangsúlyt, és ugye egy-két vállalat kap itt lehetőséget az infrastruktúrába és egyebekbe való befektetésekre, akkor tulajdonképpen olyan feltételek alakulnak ki, minthogyha a magánszektor egy-két szereplője állami segítséget kapna, állami támogatást kapna, és nem erősödik a verseny. Közben pedig más vállalkozások ugyan ilyen segítségnyújtás eredményeképpen azt tapasztalhatják, hogy ő, az ő lehetőségük, hogy befektessenek ugyanoda, sokkal kisebb. Tehát a Juncker terv azt kellene, hogy megcélozza, hogy a közigazgatásban a bürokrácia csökkenjen, és a teljes versenyt kellene támogatnia a vállalatok között, méghozzá minden szinten, minden téren. Aha, tehát akkor ön kevésbé lelkesedik a Juncker tervét, ha jól látom, mint a többi hozzászóló, ugye? Összefoglalhatom így? a 383-as helyen úgy látom, vagy 283-as? Na mindegy, köszönöm szépen, elnök úr, Uda Sprikl vagyok, és a szlovén parlamentből érkeztem. Nagyon örülök, mert nem csak azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy igen vagy nem a befektetések esetén, mert ugye a válasz az erre amúgy is világos, hát persze, hogy szükség van rájuk. Én üdvözlöm az infrastruktúrális befektetéseket, mert az épületekre, az úthálózatra szükség van, a vasúthálózatra is, tehát ezekbe be kell fektetni, így a mobilitást segítjük elő, például a munkaerő mobilitását. Üdvözlöm azt a javaslatot is, hogy az oktatásba fektessünk be, mert ez egy olyan fajta befektetés, aminek nagyon, sok, nagyon nagy a hozzáadott értéke különösképp a munkaerőpiacon. Azonban fel kell tennünk magunknak néhány kérdést, konkrétan miért is van szükségünk a befektetésekre? Azért, mert annyit beszélünk itt az eladósodottságról, és az adósság szintjét akarjuk csökkenteni. Ha ezt megtesszük, akkor tudunk nagyobb gazdasági növekedést elérni. Egyébként pedig a foglalkoztatási és szociális politikák esetében gondoskodnunk kell arról, hogy a foglalkoztatás szintje emelkedjen, a munkanélküliség csökkenjen, kifektessen be az állami szféra is, ne csak a magánszféra. Milyen arányban, ez kérdéses, meg kell találni a megfelelő arányt a kettő között abban nem vagyok egészen biztos, hogy az állami és magánszféra együttműködése feltétlenül pozitív eredményhez vezet, de hát a befektetésekre szükség van mindig és mindenütt, és ezzel fogom befejezni. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Két kérdést kell megválaszolnunk. Az első az az, hogy hogyan lehetünk reálisak, mit várunk el a befektetésektől nem lehet azonnal már másnap reggeltől megtérülést várni. Vannak olyan befektetések, amelyek hosszabb időn belül térülnek meg. A második dolog, ami nagyon fontos, az, hogy a bankszektor és az érintett állam támogassa a befektetéseket. Ők a felelősek egyébként a 2008-as pénzügyi válságért is, akkor most legyenek proaktívak, és segítsék a befektetők munkáját. Hogyan? Hát persze úgy, hogy alacsony kamatlábakra kamatlábakat teremtenek, és ami pedig az államokat illeti, az államok ezt a vegyes adók és díjak meghatározásakor tudják megtenni, csökkentsék ezeket a befektetők számára. Persze a bürokráciát is a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Köszönöm. And then, now, last one for this part is the gentleman in front. Köszönjük szépen. Itt elölül az úr, ön, ön, önre gondoltam, 283, jó? Kapcsolja be a mikrofonját. És aztán utána reagálhatnak majd itt a panelemben ülők. Lettországból érkeztem, a Szájmából, és hogyha jól értelmeztem, akkor olyan bankokról beszélünk, amelyek az állam nevében is tevékenykedhetnek, de nem tudom, hogy állami kézben lévő fejlesztési bankokról miért nem beszélünk, mert az EU-s törvények, jogszabályok ezt gyakorlatilag nem tiltják. A tőkepiacba lehet ugye befektetni, beruházni, miközben a hitelek formájában a kereskedelmi bankok akár tízszer ennyi pénzt is kihelyezhetnének. Tehát egyfajta új eszközöket kellene teremteni, anélkül, hogy inflációt generálnánk ezzel. Nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy nem az importot kell növelnünk, erre külön szeretném felhívni a figyelmet, mert ez nálunk, az én országomban például problémát okoz. És aztán nem elfeletendő az sem, hogy az államnak a versenyképességét meg kell őrizni. országban az a helyzet, hogy nagyon hasonlít a gazdasági helyzetünk a második világháború utáni időkre, időkhöz Németországban. Alig volt munkaképes munkaerő, és annak idején Németország a háború után gyakorlatilag kiszervezte a munkát a tartományi szintekre, és hagyta, hogy ott dolgozzanak. És a válságból tulajdonképpen az állami kézben lévő bankok kezébe került a megoldás, nekik kellene a beruházásokat elindítani. Köszönöm szépen, akkor most hagyj kérjem meg a panelben ülőket, hogy reagáljanak, hiszen nagyon sok mindenről volt szó, ugye a bizalom növeléséről, a pénzügyi stratégiáról, a különböző kis KKV-knak a finanszírozásáról. Kivényemi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó és fontos dolgok hangzottak el, és számos dologgal érdemes foglalkoznunk. A bizalom számomra különösen fontos, illetve miért nincsen elég beruházás. Ennek a magyarázata a bizalomhiány. És a piak felmérésből is ez derült ki, amit készítettünk. A vállalkozások nehezen szánják rá magukat a beruházásra a szabályozói bizonytalanságok miatt. Úgyhogy az euróövezetben ez komoly kihívásokat jelent, ezeket kell kezelni. Például a menekült válság. Ne hagyjuk, hogy összeomoljon a Schengeni övezet. Az utóbbi évek számai alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon nehezen magyarázható jelenségek mutatkoznak. Miért alakultak így a számok? Az egyik ok a megállapításaink szerint, hogy amikor olyan alacsonyak a kamatok, mint most, az euró értékcsökkenése miatt, illetve az alacsony olajárak miatt tulajdonképpen a tavaly évben az euróvezetben 1%-kal magasabb növekedés kellett volna, hogy szülessen, de ez nem történt meg. Hogyha visszatekintünk 50 évvel ezelőttre, akkor az utóbbi 50 év alatt csak 5 olyan évet találunk, amikor a GDP növekedéstől elmaradt az általános növekedés. Általában duplája volt egyébként. Tavaly például ilyen évet írtunk, és akkor, amikor a GDP növekedésével párhuzamosan nőtt a beruházások értéke, akkor ezt az összefüggést tudjuk regisztrálni, ez, ez számít normálisnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a beruházásoknak milyen szerepe van, még azt is elmondhatom emellett, hogy az USA-ban az amerikai cégek dupla annyit ruházhattak volna be, a forrásaikat figyelembe véve. Tehát a cégeknél ott voltak a, az eszközök erre, és mégsem ruháztak be. Ez alapvetően a bizalomról szól. Mit tehetünk az euróvezetben? Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy a belső piacot mélyíthetjük, illetve fejleszthetjük. Az egységes piac szolgáltatási szektora ágazata tekintetében, például, hogyha a szolgáltatásokról szóló irányelvet ambíciózusabban vezetjük be, akkor az 0,2-től eh, 2 eh, százalékig növelheti a növekedésünket. Tehát magyarán a belső piac elmélyítése az, amire szükség van. Az energiaunió, a tőkeunió, ahogyan hallhattuk is, illetve a digitális belső piacnak a megteremtése ez segít. Elnök, köszönöm szépen. Térjünk majd később Van Heist hogy eh, észrevételei után a belső piac elmélyítésére. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék röviden reagálni az elhangzottakra, az OECD bizalommal összefüggő kérdéseit teljes mértékben osztom, többen említették ezt, és a különböző tagállamok komoly lépéseket tettek, egyesek nagyobb lépéseket, mások kisebbeket a bizalom visszanyerése érdekében, és ennek felhajtó ereje lehet. Nincsenek csoda módszerek, kis lépésekben kell építkezni. Aztán összeáll a kép. A magánszektornak látnia kell a megtérülés lehetőségét. Ez minden országra érvényes, illetve fokozatosan lehet haladni a beruházásokkal. A bürokrácia csökkentése, leépítése segíthet, még ha nem is önmagában. Aztán a hitelági lehetőségekhez hozzá kell tudjanak férni a beruházások, mert hogyha összehasonlítjuk az EU-t az amerikai módszerrel, a bankválság megoldása ott egész másképpen történt. Amerikában gyorsan kitisztították a mérleget, az EU-ban ez lassabban történt, hosszabb idő alatt. Fontos-e szanálni a bankokat? Én azt mondom, hogy igen, minél előbb megtörténik ez, és minél előbb talprálnak a bankok, annál jobb lesz a hitelezés feltétele. A hitelezés annál hatékonyabb lesz. Hollandiában is létezik ez a probléma, és nem könnyen kezelhető. A KKV-k magasabb kockázattal járnak, nehezebben jutnak hitelhez. És kisebbek a hitelösszegek, valamint magasabbak a kamatok, tehát többe kerül a hitel. Ebből nem következik számomra, hogy állami cégek kell, hogy hitelből beruházzanak teljesen normális dolog, hogy a kockázat felárral jár. És nyilván a tőkét ott kell befektetni, ahol a legjobb a megtérülés. Az állami vállalatok többféleképpen szervezhetők. Nem akarok senkit megsérteni, de azt kellene elkerülni, hogy a politikusok döntsék el, hogy hol legyen beruházás, és hol ne legyen, döntse el ezt a piaci megtérülés és itt azért vannak még feladatok. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. És az állami vállalatokkal kapcsolatos utolsó észrevétele azt hiszem, hogy nagyon is releváns, mert az állami bankok, a közpénzek, a közpénz kiszorítja a magánberuházást, hallhattuk több észrevételből, Szeretné még valaki reagálni az elhangzottakra? Itt az első sorban József Bacher vagyok, a holland szenátus képviselem. Minél figyelmesebben hallgatom az OECD szóvivőjét, illetve a CPB képviselőjét, annál feltűnőbb, hogy az európai belső piac integrálása, elmélyítése mennyire központi témakör, illetve cél az Unióban. Vannak Európában olyan régiók, amelyek önerőből beruházást soha de soha nem lesznek képesek magukhoz vonzani. Az EU szintre tudnak csak támaszkodni, hogyha harmonizáltabb a piac működése. Ennek mindenki lényegi előnyét látná, hogyha megvalósulna. Tehát a harmonizálás kell, hogy első helyre kerüljön. És a Juncker tervben én azt mondanám, hogy egy komoly igény vetődik fel arra, hogy szülessen meg a Juncker terv plusz. 2005 óta a belső piac fejlődése elakadt, lelassult. Nagyon örülök, hogy felvetődött ez a kérdés, és hogy vitát tartunk róla, mert valóban itt kell előre lépni. Elnök, mit tehetünk? Nyemi asszony egyértelműen fogalmazott. Azt gondolom egyetért az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is egyetértenek ebben a lassulnak a beruházások, lassulnak a reformok. Az európai irányítás, illetve bürokrácia sok-sok kritika tárgya, Ugyanakkor a harmonizálás mégiscsak egy előny. A szolgáltatás irányelv például erről szól. Ezen a területen talán hiányzik, de mi hiányzik igazán? A politikai akarat. Azt kellene mögé állítani. A harmonizálás gyorsítása, illetve a belső piac elmélyítése témában van-e valakinek észrevétele, meglátása? Esetleg további javaslata? 149-es, megadom az úrnak a szót. Jó napot kívánok! A, nevem Veszta, a cseh szenátust képviselem. Én az FC-hez szeretnék visszatérni. Illetve az FC típusú beruházási stratégiához. A szenátusunk pozitív eszköznek tekinti ezt, mert meg többszörözi a magánberuházásokat. A magán tőkét bevonja az állami pénzek mellé. Nálunk vannak ipari övezetek, és fontos lenne, hogy külföldi beruházók ott létesítményeket hozzanak létre, beruházzanak. Nyilván nem lesz ez elég, mind a 28 tagállam fejlődése érdekében. Még az sem elég, hogy kihasználjuk az európai ipartelepek nyújtotta lehetőségeket. A kínai befektetők, illetve a koreai fejlődés, autógyártás és egyéb ipari teljesítmények segíthetik a helyzetünket az EFSI révén. Tehát hozzátenném még, hogy átláthatóságot kell biztosítani a jogosult beruházások szempontjából. Mi az, amit finanszírozhat az EFSI európai és tagállami szinten? határozzuk meg a megfelelő átláthatósági követelményeket a beruházások kiválasztásakor. Azt is figyelembe kell venni, hogy mindez egybevágja a többi tematikus európai programmal, a Horizont 2020-szal és a többivel. Kis ország vagyunk, de ez az, ami számunkra észszerűnek tűnik írtunk egy levelet is, amelyet az Európai Bizottság hamarosan meg fog kapni. 2018-ra FC-hez kapcsolódó javaslatunk van, egy új keretet szeretnénk teremteni az európai növekedés gazdaság érdekében. Az Köszönöm szépen. A, egyértelmű volt, hogy önök támogatják az EFSZ-t. Vannak-e más gondolatok, észrevételek, akár EFSZ, akár ehhez hasonló témában? Kérem, hogy mutatkozzon be, és eh, megadom önnek a szót. Olahi Anelgisze vagyok a Finn Parlament képviseletében. Kiváló előadásokat hallhattunk a panel résztvevőitől. A beruházásoknak tényleg létfontosságú szerepük van az európai gazdaság fellendítésében és a növekedés megteremtése érdekében. Ahogy hallhattuk is, nagyon fontos a bizalom helyreállítása, hogy megindulhassanak a beruházások. A biogazdaságra, a tiszta energia termelésre szeretném felhívni a figyelmet. El is indultunk egyébként ezen a területen. Szeretném a véleményüket megkérdezni az ügyben, hogy például az éghajlatváltozást érintő beruházások, a biotechnológia, a, a tiszta energiatermelés. Hogy látják ezt? Elnök? Tegyük ezt egy kicsit talán félre, és térjünk majd a következő kör után, vagy kérdés után vissza a tiszta energiatermelésre. A 347-es Tilke Attila vagyok a Magyar Parlamentből. Én igazából a visszatérítendő és a vissza nem térítendő források megfelelő arányáról szeretnék beszélni. Véleményünk szerint a megfelelő uniós beruházás ösztönzési módszer kidolgozása során a visszatérítendő és a vissza nem térítendő források megfelelő arányára kell törekedni, amely tovább segíti a gazdaságilag alacsonyabb fejlettségi uniós országok felzárkóztatását is magyar részről üdvözöljük a bizottság által 2014. decemberében bemutatott gazdaságélénkítő csomagot, továbbá hazánk támogatja a csomag részeként bemutatott európai stratégiai beruházási alap létrehozását és annak célkitűzéseit. Ebben a tekintetben is felhívjuk azonban a figyelmet az előző gondolatra, hogy a visszatérítendő támogatások mellett indokolt a vissza nem térítendő támogatások, támogatások megtartása is, mert az EU tagországok gazdasági fejlettségi különbözősége szükségesé teszi a visszanemtérítendő támogatások fenntartását a kohézió érdekében. Magyarország kiaknázandó forrásként tekint az Európai Stratégiai Beruházási Alapra, amennyiben addicionális finanszírozási eszközként valósul meg. Többen elmondták már, és mi is egyetértünk azzal, hogy a uniós pályázati folyamatokat le kell egyszerűsíteni, és az átláthatóságot növelni kell. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. There were a number of remarks about FCF. Köszönöm. Az FC-ről nagyon sokat, sokan szóltak, úgyhogy most visszaadnám a panelnek a szót, hogy ők is reagáljanak az elhangzottakra. Az FC átláthatóságáról és a kritériumokról is volt szó, és aztán pedig volt egy kérdés arról, hogy az FC konkrétan mondjuk a tiszta technológiákba, vagy a tiszta vállalkozásokba fektessen ebbe, vagy sem. Úgyhogy akkor parancsoljon. mi asszony. Igen, ami... Bioeconomy and... A, a cleantech, a biogazdaságot illeti, az Európai Unión belül én látom, hogy itt igen nagy a potenciál, tehát ebben sok lehetőség rejlik. Különösképpen, ha a COP21-re gondolunk, illetve arra a megállapodásra, amit néhány hónappal ezelőtt kötöttek Párizsban, komoly kihívások előtt áll az Európai Unió annak érdekében, hogy valóban teljesítse az összes vállalását és összes célkitűzést, amelyben megállapodtak nem minden itt az európai szintéren fog történni, nyilván a többi országnak is meg kell oldania a házi feladatát, és teljesítenie kell a célkitűzéseket. Tehát ez világszerte majd komoly munkát igényel, és itt nagy a potenciál, ebben sok lehetőség rejlik, a bizottság is nagyon aktív, amikor a körkörös gazdaságról van szó, és megpróbálja ösztönözni a tagállamokat. Azt várják, hogy ugye a tagállamok is olyan környezetet teremtsenek, ahol a biogazdaság, a körkörös gazdaság virágozhat. Ez a, az egyik út, amelyen a jövőben elindulhatunk. Ami pedig az eszit illeti. Nem kommentálnék most itt részletesen mindent, hiszen az Európai Unió kezeiben van ez a dolog, és az is, hogy a visszanemtérítendő és visszatérítendő támogatások hogyan struktúrálódnak. Egy valami biztos, hozzáadott értéket kell, hogy teremtsen. Ez megvalósulhassanak olyan befektetések is, amelyek egy picit magasabb kockázattal járnak, mint mások, amelyeket az Európai Befektetési Bank korábban finanszírozott, támogatott. Tehát itt ez a lényeg, és ez egy érdemes a cél egy jó cél, és az is fontos, hogy a magántőkét bevonják. Tehát ezek a fő szempontok szerintem. És ha megengedi elnök úr, akkor reagálnék még valamire, mert többen említették az inkluzív növekedést. Az OECD nagyon sokat dolgozott ezen a témán, és mit is értünk ez alatt? Ha azt mondjuk, hogy a termékpiacot liberalizáltuk, strukturális reformokat megvalósítottunk, és a munkaerőpiacot is megreformáltuk, akkor olyan politikákra van szükségünk, amelyek segítsége, segítségével a liberalizáció miatt állásukat vesztett, munkájukat vesztett embereknek segítünk. Lesz, aki csődbe megy, lesz, aki a munkáját elveszíti a reformok eredményeképpen, de akkor ezeket az embereket támogassuk, legyen képzés, legyenek támogató intézkedések annak érdekében, hogy utána ők megtalálják valahol máshol a helyüket a munkaerőpiacon. Tehát nagyon fontos az oktatási szintre gondolni, a képzési lehetőségekre. És az innovációs rendszerekre. Tehát ezt is figyelembe kell venni az úgynevezett inkluzív növekedés esetében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Fáhészt asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek OECD-s kollégámmal. Még két további témát vetnék fel. Az egyik ugye a fenntartható gazdaság, megteremtése. Itt nem csak a befektetésekre kell tekintenünk, hanem minden politikára, a környezetvédelmi politikákra is. A kibocsátás kereskedelmi rendszer jelenleg nem működik túl jól, úgyhogy csak akkor tudjuk megfelelően működtetni ezt az egészet, hogyha ide, erre is figyelünk, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszert is egy picit korrigáljuk. Hollandiában a befektetések elemzéséből kiderült, hogy nem annyira pozitív az eredmény, mert a hatások erodálódnak gyakorlatilag a kibocsátás kereskedelmi rendszer torzulásai miatt. Az egyenlőtlenség tehát nő, Hollandiában talán kevésbé, mint másutt. De ha megnézzük az adatokat, akkor az egyenlőtlenség azért növekszik, mert gyorsabban nő a magasabb végzettségű emberekre való kínálat, mint a kereslet, mint a kínálat. Tehát mindenképpen segít az átképzés, továbbképzés, és az biztos, hogy a jövedelem disztribúcióban is az egyenlőtlenség megszűnik, hogyha odafigyelünk a képzésre. Köszönöm, mondja az elnök. Mindketten egy picit tovább nyitották a napi rendünket, picit szélesebb látókört javasolnak, nagyon világosan hallható volt, hogy a szerkezetátalakítást fel kellene gyorsítani, említették az oktatást, a kibocsátás kereskedelmi rendszert, tehát rengeteg téma felmerült, úgyhogy most még egy-két utolsó megjegyzést meghallgatunk a küldöttektől, tehát a befektetések és az efsz kívül, melyek azok a pontok, ahol még dolgozni kellene ki, szeretne ehhez hozzá szólni, itt a lehetőség, hogy hozzáadjanak még újabb szempontokat, tehát még a befektetéseken kívül erre és erre kellene odafigyelni. Parancsoljon, uram, itt az első sorban. Köszönöm szépen, nekem egy kérdésem lenne az állami befektetések témájában Kivini Emi asszonyhoz. Ön um, érvelt az állami befektetés mellett, miközben holland kollégája egy kicsit szkeptikusabb hangot ütött meg. Hollandiában van egy követelmény, a minimális megtérülési ráta, ez 4,5% az állami beruházások esetében. És ez azért van, mert van egy 3%-os kockázati prémium. Adófizetői szempontból nagyon sok projekt nem nyereséges ugyanis. A kérdésem a következő. Egyetérte azzal, hogy 3%-os kockázati prémiumot alkalmaznak állami befektetések esetén, és hogyha igen, akkor ez hogyan kapcsolódik ahhoz a véleményéhez, hogy több állami befektetésre van szükség ahhoz, hogy a gazdasági növekedésnek lendületet adjunk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én amire utaltam, az az volt, hogy rövid távú intézkedések esetén több uniós tagállamban hasznos lenne, közös intézkedésként az eurózónán belül nagy lendületet adna a gazdaságnak, és közben nem romlana az adóssági szint sem. Tehát ezekre a befektetésekre szükség van. Azért azt is aláhúztam, hogy nem akármilyen beruházásokról van szó, hanem meg kell vizsgálni, hogy valóban a gazdaság előnyére jár, válnak és így nagyon szigorú feltételeket kell szabni e tekintetben, amikor eldöntik, hogy milyen befektetésekre kerülhet sor. Vannak olyanok, amelyeket esetleg néhány évvel később lehet csak eszközölni, vannak, amelyekre pedig korábban, korábban szükség lehet. Tehát a feltételeken ne módosítsanak, azokat ne lazítsák fel senki. Erre nem gondoltam egyáltalán és ne feledkezzünk meg a strukturális reformokról sem ugyanakkor. De nem ez volt a fő üzenetem, a fő üzenetem az, az szeretett volna lenni, hogy a strukturális reformokra nagy szükség van európai szinten is. Köszönöm szépen mindkettejüknek. És akkor kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá kívánna fűzni valamit az elhangzottakhoz. Ha nem, és ha nem látok senkit integetni, de igen, akkor a 41-es helyen ülő úrnak megadom a szót. Az osztrák parlamenttől érkeztem. Szeretném megjegyezni, hogy a beruházások nyilván nagyon fontosak, de a legfontosabb a növekedés. És a növekedésnél egyrészt ott vannak ugye a beruházások, és ott vannak az állami beruházások. És üzleti oldalon viszont el kell mondanom, hogyha nincs meg a kereslet, akkor nem lesz beruházás. Tehát lehet kínálni a piacon a különböző hitelkonstrukciókat, de ha nincs meg a vásárlóerő, akkor nem lesz az iránt kereslet. Tehát a vásárló előtt a fogyasztók részéről is erősítendő, erre is szükség van ennek a politikának a keretében ahhoz, hogy a beruházásokat el tudjuk indítani. Tehát több terméket kell tudnom eladni, és többet is kell exportálnom, akkor tudok az üzleti oldalon generálni keresletet. Ami pedig az állami szektoron belüli beruházásokat illeti, letországi kollégámnak szeretném mondani, hogy egy állami banknak a finanszírozását, illetően kérdésem az, hogy honnan teremtünk elő ehhez pénzt? Miért mindig a kereskedelmi bankoknál van szükség a refinanszírozásra? Igazából érteném, hogyha a bankok, mondjuk a betétesek és a részvényesek adnák kölcsön a pénzüket az államnak, de hát nem így működik a dolog. 95%-ban a kereskedelmi bankokon keresztül teremtődik pénz. Úgyhogy ezt nem értem, hogy miért ezeken keresztül kell a finanszírozást generálnunk. Egy, egy állami bank is képes erre, ha kell neki pénz, akkor mit csinál? Akkor kötvényeket bocsánt ki, ezek mögött pedig ott vannak az adófizető polgárok, akik dolgoznak. Tehát egy állami kézben lévő bank is tudna beruházásokat finanszírozni kamatok ellenében. És aztán a kamatok gyakorlatilag utána a polgároknál landolnak kvázi osztalék formájában. Másik lehetőség, ahelyett, hogy mindig kötvényeket adjon ki, saját tőkét is meg lehet mozgatni, vagy GDP kötvényeket, ha úgy tetszik, amelyeket összekötünk hozzá, kapcsolunk a növekedéshez. Szerintem ez jó ötlet lenne és akkor kérem szépen, hogy nekem is, vagy Letországbeli kollégámnak is magyarázzák el még egyszer, hogy állami bankokon keresztüli, vagy GDP-hez kötött kötvényeken keresztüli finanszírozásra gondoltak-e. Elnök, köszönöm szépen. Lettországból is úgy láttam, hogy ezt támogatnák, mások viszont nagyon rázták a fejüket ilyen elképzeléssel kapcsolatban, úgyhogy azért nem mindenki ért ezzel egy, egyet. Azt javaslom, hogy akkor erre vonatkozóan zárjuk le a vitát, és még mielőtt visszaadnám majd Thomas Szendelnek a szót, engedjék meg, hogy akkor a vitának a legfontosabb pontjait kiemeljem, amelyekről ma reggel volt szó, és aztán Tomás pedig beszél a délutáni ülésről. of... Beszéltünk arról, hogy az EU tagállamainak a gazdaságai közeledni kell, hogy tudjanak egymáshoz. Konvergenciára van szükség, mert ez a kulcs tényező siker érdekében a gazdaság és monetáris unióban. Megvitattuk, hogy milyen szolidaritásra van szükség a konvergencia érdekében, és milyen szabályok mentén. Kinek a feladata az továbbá, hogy a szabályokat be is tartsák. Arról is beszéltünk hogy hogy lehet demokratikusan ellenőrizni és irányítani ezeket a folyamatokat. Az öt elnök jelentésében szerepelnek iránymutatások a kezdeményezésekre vonatkozóan, a jövőre vonatkozóan. Új kérdések, új dilemmák is felvetődnek. Amikor gazdasági, illetve politikai kihívásokkal nézünk szembe a jövőben, akkor fontos, hogy ezt közösen tegyük, és hogy az egyik képviselő utalt erre, közös megoldásokat kell találnunk a következő viták során lehetőséget kapunk majd a közös nevező és a megállapodás megteremtésére. Meggyőződésem, hogy a maihoz hasonló eszmecserék nem csak a gazdasági konvergenciát segíthetik elő, hanem a politikai egyetértést is. Mielőtt társelnök úrnak, Hendel úrnak átadnám a szót, szeretnék neki is köszönetet mondani, illetve az Európai Parlamentnek, hogy itt fogadtak bennünket a mai napon. Kérem, tapsoljuk meg az Európai Parlament vendégszerető szervezését. Kedves kollégák, a parlamentközi konferenciánk végéhez érkezünk, legalábbis ami ennek az első részét illeti. Engedjék meg, hogy, hogy tegyek még egy pár megjegyzést. Nyilván ilyen rövid időn belül nem lehet összefoglalni azt, amit az elmúlt két napban megbeszéltünk, de tudják, hogy a foglalkoztatásügyi szabizottságnak vagyok az elnöke, és ebbéli posztomnál fogva, tisztségemnél fogva szeretnék egy pár dolgot elmondani önöknek. Ugye az európai polgároknak az egynegyede szinte a szegénységi küszöb alatt él. És számomra ez az az átfogó téma, amivel a beruházási politikát is össze kell kapcsolni. Ennek szemüvegén keresztül is kell tekintenünk, mert nem lehet eldönteni csak azt, és arról beszélni, hogy állami vagy magán oldalról érkezik a beruházás, és a Juncker terv sem azzal foglalkozik csak, hogy merről érkezik a beruházás és a pénz, hanem a, a foglalkoztatás, foglalkoztatás kérdését sem lehet megkerülni és a pénztranszferek azért általában végső soron meg mindig az állami szférát terhelik. Tehát fókuszálnunk jövő, a jövőben mindenképpen a munkaerőpiacra és annak trendjeire kell koncentrálni, illetve azokra a foglalkoztatási követelményekre, amelyeknek meg kell felelniük a munkavállalóknak. Gondolok itt elsősorban például az IKT-n belüli kompetenciákra, információs technológián belüli kompetenciákra. Hogyha például azt mondjuk, hogy egyfajta információs technológiai forradalom indult el, akkor közösen kell előfeszítéseket tennünk annak érdekében, itt az EU-n belül is, a tagországokon belül is, hogy a jövőbeni foglalkoztatást növelni tudjuk azáltal, hogy ezeket a kompetenciákat a kezébe adjuk az embereknek, a munkavállalóknak. És aztán egy harmadik megjegyzésem, a két előadónk ugye többször felvetették ma itt a bürokratikus terheknek a kérdését. Én csak kérni szeretném őket, hogy a bürokratikus terhek kifejezés alatt ne egyből a munkaügyi előírásokra koncentráljanak. Ugye van itt 28 különböző munkaügyi szociális törvénykönyvünk az EU-n belül, és egyes országokban, ha csak Görögországra gondolok, pontosan ez volt az a szakpolitikai terület, amelyet szétszettek darabjaira, de mindennek gazdasági hozadéka nem sok volt. Úgyhogy az üzenetem önök felé, amit kis csomagként vihetnének magukkal, és tényleg arra koncentrálnunk, hogy Európát szeretnénk itt tovább fejleszteni, tovább építeni, akkor a gazdasági erőfeszítéseinkkel arra kell koncentrálnunk, hogy az embereket kézen fogva kísérjük vissza a hitükhöz és az Európába vetett bizalmukhoz mert egyre kevésbé hisznek abban, hogy Európa képes megoldani a problémákat, nagyon sokszor a demokratikus mi voltában is kételkednek az EU-nak. És a nemzeti parlamenteken belül ezt a bizalmat vissza kell állítani. Pozsonyban fogunk legközelebb találkozni, a pozsonyi kollégák tervezik ezt a következő konferenciát, október második felére, Úgyhogy mindenkinek nagyon jó utat kívánok haza. Gondolkozzanak el mindazon, amiről itt vitáztunk az elmúlt két napban. Minden jót kívánok, is viszontlátásra!